Kedves kollégák, elnézést a késésért. Nagy örömmel kezdjük meg a délutáni ülést. Megkezdjük a meghallgatást. A tömegközlekedés szerepe az alacsony népsűrűségű területeken. Négy szakértőnk van, akiket szeretettel köszöntök. A mobilitás, ahogy valamennyien tudják, alapkérdés a mindennapi élet szempontjából az európai polgárok nézetében. És a parlamenti szakbizottságunk ezért is választotta ezt témául. És a mobilitás a gazdasági fejlődésnek a motorja. Köszönöm, hogy önök vállalták ezt a szerepet, hogy erről a témáról beszélnek, illetve a mobilitás a társadalom igazságosság mögött álló hajtóerő is, hiszen hogyha nincs mobilitás, akkor az ember bezárkózik, és nem fejlődhet. A társadalom igazságtalanság mellett naponta találkozunk a klímavészhelyzet okozta problémákkal is, és a mobilitás hatékony megoldásait sürgeti ez az autókhoz képest a háztartásoknak amúgy is sokba kerül, különösen a vidéki területeken az autóhasználat. A földrajzi és költségvetési realitások azonban sújtják a vidéki területeket, és ezért is érdemes rávilágítani a helyes gyakorlatokra. És esettanulmányok keretében ezt fogjuk most tenni. A közösségi közlekedést szeretnénk fejleszteni az Unió leg alacsonyabb népsűrűségű területein. Paola Teleszt szeretném elsőként köszönteni, aki a Városi Mobilitások Intézetének az elnöke Portugáliából. Szeretettel köszöntjük. Matthias Landin, a közösségi közlekedés szakértője, Vernon Svédország képviseletében. Önt is szeretettel köszöntjük a szakbizottság ülésen csak úgy, mint Roman Sterbát, aki a Prágai Műszaki Egyetem tanára, és a cseh vasutak szakértője, szintén szeretettel. Köszöntjük végül Jan Christians, ügyvezető igazgató urat is, szeretettel köszöntjük a belga Mobil 21 képviseletében. És mindenkinek maximum 10 perc áll majd a rendelkezésére ahhoz, hogy megtartsa a helyzet ismertetőjét, illetve mik a tétek, mik a helyes gyakorlatok, és aztán a kollégák részvételével kezdhetjük a vitát. A hölgyekkel kezdjük, ahogy ez már megszokott, úgyhogy Paula, te lesznek, adom meg 10 percre a szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Önök előtt, és bemutathatom az intézetünket, amelyik az alacsony népsűrűségű városok mobilitásáért dolgozó szövetség. Mi már 15 éve a portugál kormányjal és az önkormányzatokkal együtt dolgozunk, hogy a fenntarthatóság, fenntartható mobilitás ügyet támogassuk. A mobilitás egy alapvető dolog, mi úgy tekintünk erre a kérdésre, ez olyan, mint a lakhatás, a ház, a tető. Ez az egyik legfontosabb politikája a tagállamok számára, az államok számára, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a mobilitás is ugyanúgy kell tekinteni, mint az öltözködés, a, lakhat, a, a, a tető a fejünk fölött. Egy olyan országból származom, amelyik rendkívül kicsi, és remélem, hogy az önök érdeklődésére számíthatok az előadásom során. Az én országom nem egy nagy ország, ezt önök jól tudják. Periferikus országról van szó. A Hibér félszigeten vagyunk, körülöttünk Spanyolország vagyunk, hogy így mondjam, másik oldalon a tenger, és annak ellenére, hogy nem túl nagy ország, nagy különbségek vannak földrajzilag, éghajlatilag, és nagyon sok önkormányzat is van. 10 millió lakosa van a portugál államnak, háromnegyede, ezeknek háromnegyede a tengerparton él, a probléma tehát az, az ország belsejében a spanyol határok mentén jelentkezik. Ott ezeken a területeken a lakosság jelentős része idős, 22%-uk 65 évnél idősebb, 11%-ok 75 évnél idősebb, és 17%-uk valamilyen fogyatékossággal él nagyon gyorsan kell valamit tenni annak érdekében, hogy biztosítjuk mindenkinek az egyenlő lehetőségeket. Ugyanis Portugál az két sebességgel fejlődik, nincs egy megfelelő meghatározása az alacsony népsűrűségű területeknek. Látják, hogy ez a terület, amit kiemeltem, ezek azok a területek, amelyek eh, alacsony népsűrűségűek. 2016 ot élvezte a kohéziós politika támogatását, különböző kritériumok alapján állítottuk be ezt a programot, hozzáférhetőség, területi tulajdonságok, különböző problémákat mutat mutatnak be ezek a területek, például a lakosság előregedése, ahogy korábban említettem, az, hogy egyre kevésbé szakképzett az ezekben a területekben lakó lakosság, nagyon kicsi a, a települések vannak, és ezekben a kis településeken nincsenek olyan ö, szolgáltatások, mint nagyobb városokban, emiatt kevesebb a, a közösségi szolgáltatások, berendezések, intézmények, emiatt a lakosság egyre kevésbé aktív, annál is inkább mivel öregszik, partnerségi folyamatok is vannak, illetve a lakosságnak a részvétele a, mm, egyre csökken. A közösségi élet ezekben a területekben egyre inkább elhalkul, és ez egy nagy probléma. Ezek olyan jelenségek, amelyek ellen harcolunk mi. Annál is inkább, mert Európában vannak bevált gyakorlatok, amelyeket át szeretnénk venni, és azt látjuk, hogy nem mindenhol, ahol alacsony népsűrűség van, ott rosszabb a gazdasági helyzet. Sőt, ahogy említettem, két sebességgel halad Portugália, az egyik az össze van kötve a az úthálozattal, mert így történt történelmileg az ország e, e, fejlesztés az úthálozattal, de ez inkább az északi országot érinti, az ország rész, és utána ott van a vasúti hálózat fejlesztése. Sajnos az utóbbi évtizedekben nem volt befektetés ezen a területen, azaz a vasúti hálózat fejlesztésében, nincs nálunk TGV, gyors hálózat, nem volt ilyen jellegű befektetés tehát. Annak idején az állami befektetés eh, került előtérben, nagyon keveset vonták be a magánszektort az ilyen fejlesztésekben, ez sajnos ez a folyamat le is állt, jelenleg viszont újra fókuszba kerültek bizonyos politikánk, többek között a vasútak fejlesztésében. Én ezt támogatom, és remélem, hogy valamit sikerül elérni. Az alacsony népsűrűségi területek úgy számolunk, hogy a jövőben is csökkenni fog a lakosság, emiatt csökkenni fognak a szolgáltatások, és egyre inkább kiéleződnek a problémák ugyanis az alacsony sűrűség, népsűrűség miatt a szolgáltatások nem lesznek mindenki számára leérhetők, az eszközök a egyre előregedettebbek és egyre kihasználatlanabbak lesznek. Mi történik Portugáliában, ami a törvényeket illeti? Hogyan biztosítják ennek a törvényi hátterét? Nos, tíz évünk volt arra, hogy az Európa irányelvek alapján kiigazítsuk a szállítási, közlekedési hálózatunkat, de sajnálatos módon, és ezt kihangsúlyozom, hogy sajnos nagyon rosszul gazdálkodtunk ezzel, és igazán az utóbbi három-négy évben húztunk bele, és próbáltunk valami megoldást találni, eh, annak érdekében, hogy megfelelően kifejlesszük az úthálózatot, a közlekedési hálózatot az egész országban, úgy éjszakon, mint ahogy délen. Több mint 300 önkormányzat van. Nálunk nincsenek régiók, vannak városok, vannak önkormányzatok, és vannak ilyen önkormányzati csoportosulások általában ilyen 15-20 kisebb falut összefognak, sok probléma uh, van, sok olyan probléma van ugyanis, amelyik a múltból hozzunk magunkkal, tő, törvényi jellegű, jogi jellegű problémák, és ezek miatt meghiúsulhatnak ezek a jó szándékok. A területtervezés, a vidéktervezés, a világfejlesztés nem ragadta meg ezeket a lehetőségeket, illetve nem tudta sokszor alkalmazni az új fejleményeket, mivel hogy a törvény a jogi hátterezhez hiányzott. Elkezdtünk tehát dolgozni ezen, Nagyon fontos tehát, hogy Európa figyelemmel kísérje ezt a folyamatot, és gondolom nem csak az én országomban, hanem más országok, más területeken is. Csapatban kell dolgozzunk. Az én országomban például nagyon fontos a tervezésen való, a megfelelő tervezés, ezen kell dolgozni. Milyen jó gyakorlatok gyakorlatokkal szembesültünk, milyen jó bevált gyakorlatokat találtunk, amelyeket érdemes lenne figyelembe venni. Az első intézkedés nagyon fontos fenntartható közlekedési terveket kidolgozni. Ezeket a terveket ismerünk Európában, minden nagyobb város, európai város rendelkezik ilyennel. Én nagyon sok értekezleten hallgattam meg ezeket az előadásokat ezen a, ebben a témában. Portugália talán az egyetlen olyan ország, utolsó országok közül, amelyik még nem rendelkezik ilyen tervvel, más országokban sem volt kötelező ennek a tervnek a kitolgozása, mégis megtették, mi viszont nem. Most későn elkezdünk ezzel dolgozni, az intermodális, a parkolók és a városi logisztikai kérdésekkel, ezekkel mind integrált módon foglalkozunk most, mert nagyon jó, hogyha fenntartható a mobilitás, de hogyha az ember föl Eh, vonatra akarsz állni, akkor kell, hogy legyen ott egy parkoló, hogy ott hagyhassa a kocsiját. Nos, kidolgoztuk tehát ezt a programot, amelyiknek eh, a neve fenntartható városi mobilitási terv, és ezt bemutattuk annak érdekében, hogy eh, közösségi forrásokhoz is jussunk. Ugyanakkor három hónap alatt kiderült, hogy nem egy jó dokumentum, mivel hiányzott az integráció. A második intézkedés az alacsony népsűrűségű területek tömegközlekedésének a kérdése. Nincs más lehetőség. Az országokban nagyon sok nagyon nagy, alacsony népszerűségű területek vannak, és meg kell oldani ezt a kérdést. Nincs értelme ott például nagy autóbuszvonalakat, autóbuszokat vásárolni oda, ahol csak hárman-négyen fognak utazni. Meg kell oldani ezt a kérdést, és meg kell, körül kell nézni Európában, hogy mik azok a jó bevált gyakorlatok, amelyekkel megoldhatjuk ez a kérd, ezt a kérdést. A rugalmas közleked, tömegközlekedésről van szó. A mobilitás kérdése tehát. Itt is szükségünk van európai segítségre. A forrásokat úgy kell felhasználni, hogy a mobilitás az eh, hozzáférhető legyen mindenki számára. Egyre nagyobb eh, mobilitási problémák lesznek eh, városokban, nagy infrastruktúrákban vannak, a metropoliszokban. Ott is figyelembe kell venni minden ezek, mindezeket a faktorokat, tényezőket, és egy, egy teljes, egy globális gondolkodást és globális megoldást nyújtani. Portugáliában mi ezt így elkezdtünk gondolkodni, óriási munkáról van szó, de ezen dolgozunk. Aztán aztán a szolgáltatások delokalizációja, hogyha vannak olyan területek, ahol alacsony a népsűrűség, akkor nagyon nehéz szolgáltatásokat biztosítani. Érdemes bevonni a magánszektort bizonyos szolgáltatások kivitelezésére, mobilis szolgáltatásokról van szó, amelyek esetleg biztosítanak munkahelyeket is ezeken az alacsony népsűrűségű területeken. Egészségre, oktatásra, gyerekekkel való törődésre gondolok, és utána még egy utolsó intézkedés, amelyik nagyon fontos Portugália számára, az egy kis ország ugyanis, határ, mm, ezek a alacsony népsűrűségű területek, azok EU, Spanyolországhoz közel állnak, együtt tudnánk működni Salamankával, Vigóval, Huelvával, spanyol városok, de ugyanakkor ott van ez a határkérdés. Ezt a határt egyre átjárthatóbbá kellene tenni. A közlekedés tervezésénél is figyelembe kell venni ezeket a, a, a, a, a tényezőket. Eurorégiókban érdemes gondolkodni például a közlekedés tekintetében is. Vannak bevált gyakorlatok, és itt vannak olyan intézkedések, amelyeket meghoztuk, és jól működnek Spanyolország és Portugália között. A portugál kormány ezen dolgozik, ezeknek a kiterjesztésében, és reméljük, hogy egyre több eredményt fogunk elérni. A széndiokszid kibocsátások csökkentése az egy fontos kérdés. Ahogy említettem, Portugália nagyon késlekedett, de most az új kormány elkezdett keményezzen dolgozni, bevonták, és az önkormányzatok nagyon lelkesek ebben, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy le nem maradjunk a vonatról, hogy stílusosan fejezzem ki magam, mert azt szeretnénk, hogy Európa egyre integráltabb legyen. Megpróbáltam betartani az időt, és remélem sikerült. Köszönöm szépen az előadását a portugál helyzetről. Landin úrnak adom meg a szót újabb 10 percre. Köszönöm szépen. Én a Vermlandi tömegközlekedési hatóságnál dolgozom. Now it works. <laughs> And we're located. Jó, megvan. Tehát Oszlótól keletre, ö, Svédország déli részén, Norvég határtól nem messze ö, tartózkodunk. Vermlandban körülbelül 281 ezer ember él, 17,6 eh, eh, négyzetkilométeres a területünk, és eh, Kárstad önkormányzat például 62 négyzetkilométeres méretű, Torsbő pedig csak három. Kárstad körül él a lakosság körülbelül 50 százaléka, és a lakosság 40%-kal él olyan területeken, amelyek alacsony népsűrűségűnek mondhatók, 10%-uk olyan falvakban, ahol körülbelül 1000 a lakosság szám 30%-uk pedig olyan falvakban, ahol 200-nál kevesebb a lélekszám. Ezek a térképen világos színű területek. A busz megállók körülbelül a, százalék, a lakosság 90%-át szolgálják ki, de nagyon sok ember él, körülbelül 251 ezer ember él 1500 méterre, vagy annál kisebb távolságra egy busz megállótól, de nagyon sok ember kénytelen naponta nagyon nagy, akár egy órás utakat is megtenni az ingázás során. Tehát most azokról fogok beszélni, akik nagyobb távolságokat kell, hogy megtegyenek, és hogy mit tudunk tenni az ő érdekükben. Nagy kapacitású tömegközlekedési lehetőségeket szeretnénk a városok között megteremteni, és olyan közlekedési szolgáltatásokat elindítani, a amelyek oda viszik az alacsony népsűrűségű területekről ezeket az embereket, illetve olyan park and ride parkolókat, ahová autóval lehet eljutni, és onnan viszont már tömegközlekedési eszközökkel lehet folytatni az utazást. Jelenleg úgy tűnik, hogy le, egyelőre ez a leghatékonyabb eszköze, legalábbis Vermland néhány területén a tömegközlekedés elérésének. Ha megnézzük a jövőbeni helyzetet, azt látjuk, hogy továbbra is szükség lesz a nagy kapacitású tömegközlekedés városi fejlesztésére. ami Vermland területeit összeköti illetve az alacsonyabb népsűrűségű területeken egy úgynevezett on-demand, tehát igény szerint használatos tömegközlekedési szolgáltatást teremtünk meg, ahol például arról van szó, hogy akár telefonon, akár egy okostelefon alkalmazásról előre meg lehet rendelni a szállítást, és akkor az embert a saját otthonában veszik föl, és akár a legközelebbi városba szállítják, vagy ahová szükséges. Ezen kívül a közös autóhasználat lehetőségeit is megpróbáljuk felkutatni, hiszen nagyon sok alacsony népsűrűségi területen igen sokan próbálkoznak ennek a szolgáltatásnak az elindításával is, illetve a segítésével is. Szeretnénk, hogyha ez is részét tudná képezni a tömegközlekedésnek, de egyébként nagyon szívesen működünk együtt magán kezdeményezésekkel is. Két konkrét példát is hozok Vermlandból az egyik a jövővel felé vezető út kikövezése a svéd közlekedésben. Ez egy kísérlet volt, ami azt kutatta, hogy a jelenlegi járműkapacitás megfelelő kihasználásával hogy tudjuk úgy fejleszteni a helyzetet, hogy minél ö, hasznosabb legyen, és megnéztük itt a, az iskolabuszokat, a taxi járatokat, illetve a ö, fogyatékossággal élőket szállító ö, járműveket, és megpróbáltuk megnézni, hogy mennyibe kerül majd a, kerülne az, hogyha ezeket ö, más ö, célokra is használnánk. És úgy tűnik, hogy ö, 800 ezer euróba kerülne évente az egész régióra nézve az, hogy ezeket ö, úgymond nem csak a cél, a kitűzött célokra, hanem egyszerűen tömeg, tömegközlekedési célokra is használnánk. Tehát minden nap délelőtt is és délután is lennének olyan időintervallumok, amikor ezeket tömegközlekedési célokra lehetne használni, és ez megérné, ez nem olyan drága. Egy másik dolog pedig egy Fágerosz nevű faluban egy nyáron bevezetendő kísérlet. 442 lakosa van a falunak, 6,14 e-, ember négyzetméterenként a népsűrűség. Itt a nyél mutatja, hogy hol van a falu, és itt megpróbáljuk a különböző mobilitási mód, módozatokat, közlekedési módozatokat kombinálni, és magán járműveket kihasználni a tömegközlekedési célokra. Ebben az a legérdekesebb, hogy amikor az ott lakó emberekkel beszélgetünk, és feltérképezzük, hogy milyen igényeik vannak, és hogy ezt a tömegközlekedéssel hogy lehetne lefedni, akkor milyen eredményeket kapunk a lakosság képviselőivel tartott beszélgetések során. Például a helyi szupermarkettel volt egy ö, ö, ilyen eset, hogy a várostól körülbelül 25 kilométerre eső falutól meg lehet előre rendelni a Kásztád nevű nagyobb városban lévő szupermarketben az árukat és azokat a szupermarket egy ilyen hűtőboxba helyezi el, és ott bármikor autóval ezek felvehetők. Tehát ilyen módon ö, ö, nem kell külön a bevásárlás céljából is autóval ülni, hanem így tudják megoldani ezeket. Az iskolabuszok hatékonyabb kihasználását is megnéztük. Ugye ma az a probléma, hogy nem mindig tudjuk előre, hogy minden tanuló igénybe akarja elvenni minden reggel a buszt, mert például valahol máshol is alhat egy barátjánál valaki, vagy megbetegszik, és akkor nincs szüksége a buszra. Tehát nagyon nehéz tudni, hogy mikor van szabad kapacitás egy iskola busznál és ezért a kísérlet arra irányul, hogy kicsit konkrétabban tudjuk, hogy mikor van szabad kapacitás egy iskolabusznál, és hogyha ez megvan, akkor márki más is jelentkezhet az iskolabuszos szállításra. Itt például látni azt a térképet, amely az iskolabuszok útvonalait mutatják, és hogyha valakinek szüksége van rá, akkor az iskolabuszokat is kihasználhatja tömegközlekedési eszközként. Végül pedig a kihívások láthatók mindezzel kapcsolatban. Ugye az egyik az a finanszírozás kérdése, hogy tudjuk a jó tömegközlekedést megszervezni az ilyen területeken, hiszen nagyon, <clears throat> nagyon sokszor drága az utazás. látjuk, hogy sokkal több kísérleti projektre van szükség annak érdekében, hogy a megfelelő megoldásokat megtaláljuk, és megfelelőképpen tudjuk fejleszteni a rendszert, állandóan javuljon. És ahogy látjuk, egyre több magán magántársaságot vagy magánjellegű szolgáltatót kell majd bevonni ebbe de természetesen a mi felelősségünk az, hogy elosszuk azt, hogy a közszektor, az állami szektor és a magánszektor milyen funkciókat fedjen le, és kinek milyen felelősségterületei lesznek majd. Például az autós használat megosztás vagy azok a kis elektromos motorbiciklik, amely, amelyeket elég gyakran látunk. Tehát, hogyha az ilyen jellegű magán résztvevőket vagy érdekelteket is be tudnánk vonni, akkor sokkal hatékonyabban tudnánk kihasználni a tömegközlekedés terén is ezeket a lehetőségeket. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Sosem hallottam még hasonló újdonságokat. ezt a friss zöldség rendelkezésre állást például hihetetlenül jónak találom. Román Sterbe úrnak adom meg 10 percre a szót ismét. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, vás seznámil s integrovaným dopravním systémem. Köszönöm szépen az integrált eh, közlekedési eh, rendszerről szeretnék beszélni Tulajdonképpen Prága környékéről van szó, ahol nagyon, nagyon szorosan össze, együttműködnek a prágai közlekedéssel. Nagyon fontos, hogy ezeket a rendszereket összehangoljuk, és Először arról fogok majd beszélni, hogy területi szempontból mi folyik, tehát hogy a regionális tervezés hogy folyik, aztán a közlekedési infrastruktúra az, ami nagyon fontos, a megfelelő hatékony közlekedés, tömegközlekedési kialakítására, különösen a a vasúti struktúra, mivel a, a, ez a legkev, ennek van legalacsonyabb közlekedés vagy köz, környezetvédelmi kára. Aztán a konkrét re, régiók összekötése, Rákorvnyik például nálunk egy olyan terület, ahol a közlekedési rendszerek kötése font, összekötése fontos, aztán a, az, hogy hogy tudjuk a különböző modalitásokat összekapcsolni, például a Park and Ride rendszer segítségével, végül pedig adok, pedig majd, adok majd egy rövid összefoglalást és egy rövid ajánlás listát. Tehát, hogy is áll a helyzet? Látjuk, hogy a körülbelül Európa közepén, a kontinens középen, közepén található, vagyunk találhatók, mi vagyunk a, az egész Csehország legnagyobb régiója, és a rendszerváltás óta igen nagy változások történtek a lakosság szempontjából. A lakosság 30%-a mozdult el és költözött Prágába a régióból nagyon sok munkahely létesült ugyanis, tehát kb. 20% volt az, aki mm, a vidéki területeken maradt. Infrastruktúrális szinten nem készítették elő elég jól ezt a nagy változást, és a tömegközlekedés nincs felkészülve, nem elég modern arra az ingázós, ingázó kapacitásra, amire igazából szükség lenne. Így látjuk, hogy közigazgatásilag hogy nézett ki 2000, 2000-es évig, 12 területre volt felosztva az egész régió, de aztán ezeket úgymond megszüntették, és most már egy egységes régióról van szó, amely a főváros körül található, Prága körül. és az a különös erre a régióra nézve, hogy ugye minden hatóság központja Prágában található, és az összes régió közül Csehországban ez a legnagyobb régió, kb. 1,4 millió lakás, lakosa van, és körülbelül 11 ezer négyzetkilométeres a területe. És mivel a 12 kerületet most felváltotta egy, egy nagy egységes régió, így most az állami, államigazgatás és az egész közigazgatás egész másképp alakul ki, és ahhoz vezetett, hogy a hatóságokkal való kapcsolat könnyebbé vált, hiszen sokkal, sokkal közelebb vannak most a különböző önkormányzati hatóságok a polgárokhoz, mint korábban. A legsűrűbben lakott régió a, a nyugat, Prága nyugati része, illetve Prágától nyugatra eső területek, a legkevésbé sűrűn lakott pedig Rakovnyi. Ez ahhoz vezetett, hogy a, mivel nagyon sokan szeretnének Brágában dolgozni, mert ott vannak a legjobb munkahelyek, ott van a legjobb lehetőség arra, hogy valaki jó munkát kaphasson, ezért Lakovnyig ebből az egészből egy kicsit kimaradt, kiesett, és oda nem vezet nagyon jó közlekedési útvonal sem, például vasút sem, csak busszal vagy autóval lehet Prága és Rakovnyik között közlekedni. Tehát Rakovnyik a, valahogy teljesen kimaradt a közlekedési fejlődésből, és minden egyéb fejlődésből is a közutak infrastruktúrája, nem tudom mennyire lehet jól látni, ezek a lila színű utak mutatják az autópályákat, és eh, itt is látszik, hogy Rakovnyik van a legrosszabb helyzetben. nagyon kis része épült még csak meg az odavezető autópályának, és egyébként alulfejlett a régió a közúti közlekedés szempontjából is, emiatt sem vonzza az oda költözést. A Práv és Rakovnyi között 70 km a távolság, ami egyébként egy teljesen átlagos ingázó távolság a főváros környékén, de ez csak akkor működik jól, hogyha egy jó kapacitású autópálya van ott, ahol akár 130 kilométert is megtehet az ember naponta. A vasúti vonalakat itt látjuk egységes közlekedési tarifa van az egész területen belül, tehát Prága ebből a szempontból összefügg a területtel. Akik tehát bár, bárhová, bármilyen eszközzel megy az ember, ugyanazt az egységes jegyet kell, hogy megvegye, és nem csak papírjegyet lehet megvenni, hanem úgynevezett smart kárdok is vannak, tehát okos kártyák, amelyeket bizonyos cégek adnak ki, illetve vannak olyan rendszerek, amelyek applikációk, alkalmazások segítségével működnek, illetve bankkártyával is lehet fizetni a közlekedésért. Tehát a közlekedőknek nincs szükségük mindenféle különleges, különböző jegyre, hanem nagyon könnyen tudnak vásárolni. Ahogy mondtam, a Rakovnyiki régió lemaradt, egyrészt az infrastruktúra hiányosságai miatt. A teljes integráció ugyanakkor lehetséges. 2019. december 15-e óta létezik egy olyan terv, amelyet itt látjuk, amelyet itt látunk, és a legfontosabb az az, hogy ezeket a E, ezeket az fejlesztéseket magukkal az állampolgárokkal, illetve a különböző területekkel és önkormányzatokkal beszélik meg, hogy tudják, hogy milyen igények vannak, és így alakítják ki majd, hogy hol fussanak a vonalak, tehát hogy a polgárok munkába, iskolába és mindenféle más célból megfelelőképpen igényeik szerint el tudjanak jutni. a regionális vonalak egyébként, amiket itt integrálni fognak, azok az állami vasútvonal részei lesznek, és ugyanúgy az, ugyanazok a tarifák és ugyanazok a jegyek fognak vonatkozni ezekre is. Tehát egy egységes jegy, jegyek, jegyrendszer és egységes fizetési rendszer van. Vannak kis eltérések, de mindenképpen az egyéni közlekedéshez képest ez jó alternatívát kínál. Itt látjuk, hogy hogy, hogy néz majd ki a vasúti vonal, hát gyakorlatilag 160 éve így néz ki, és nagyon nagy a lemaradás, azóta nem moderniz, modernizálták, nem építették ki egyébként a, megfe- a nem alkalmas nagyobb sebességű vonatközlekedésre sem, tehát még nagyon sok befektetésre és tervre van szükség ahhoz, hogy valóban jól tudjon működni, és a régió érdekeit tudja szolgálni ez a vasútvonal. Most megmutatom, hogy a, az állam hogy irányítja a tömegközlekedés fejlődését. Van-e egy 1370 es rendelet, ami a tömegközlekedésről szól, és ez ennek megfelelően koncepciót kell, hogy kialakítson az állam, és ezt a koncepciót ezt majd 2020. szeptember 30-án készítik el, és a, a köz, tömegközlekedési szolgáltatással kapcsolatos tervek azok már 2012-től léteznek. A különböző közlekedési módok integrálásáról is vannak rendelkezések, illetve az interoperabilitást biztosító elektromos jegy, jegyrendszer, aztán arról is van szó, hogy hogy lehet a fogyatékossággal élőknek biztosítani, hogy használják a közlekedési, tömegközlekedési eszközöket. Az eléggé világos, hogy az, az árrendezések óta a hat, éven, hat év alatti gyerekek ingyen utaznak, a 15 év alatti a 75 os kedvezményt, a 26 év alattiak 75 os kedvezményt, illetve a 65 év fölöttiek is 75 os kedvezményt kapnak, és az állam az adott közlekedési cégeknek visszafizeti az ilyen módon úgymond kieső bevételt. Ez a régió tehát azért mégis eléggé messze van Prágától, és ezért a 25 százalékot a Prága szívesen, szívesen magára vállalja. Azt látjuk, hogy a, itt látjuk, hogy a különböző régiók és Prága között milyen az ingázási távolság. Azt látjuk, hogy a közlekedési vállalatok hogy működnek itt, illetve milyen vállalatok vannak, és persze nagyon szívesen mondok még egy sor más információt is, hogyha valakinek szükség van, szüksége van rá. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm. Tudom, hogy nem egyszerű mm, betartani az időt, de főleg, hogyha ilyen szenvedéllyel beszélünk, mint ahogy ön. Nos, menjünk tovább. Végül, de nem utolsó sorban, Christiansen úr beszéljen nekünk a belga platformról, Mobil 21, remélem elmond mindent róla. Um, köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Engedelmükkel szeretném a felhasználói élményt bemutatni. A közvetlen felhasználói tapasztalatokat szeretném ismertetni ennek a közlekedési platformnak a használatáról, de először egy kis gyakorlatot szeretnék felvezetni. Képzeljék el, hogy nemet kell mondjanak egy olyan állásra, ami nagyon izgalmas lenne és kiteljesítő az önök számára. Nagyon sokan ezt napi rutinként élik meg. Végeztünk egy kis háttérkutatást, és ez jött ki belőle. A legtöbb európai országban erre kényszerülnek a munkavállalók. És ezt nagy kárnak tartjuk, hiszen itt van ez a szép európai projekt, és szabadon utazhat az ember, tehát elképesztően nagy kár, hogy ha ezt mégsem teheti meg a gyakorlatban. Fentartható mobilitást nagyon sokat írnak erről. Ez nem csak biztonságos, nem csak ökológiai környezetbarát, hanem egyben tisztességes, tehát elérhető, igénybe vehető és a közlekedési szegénység ezt jelenti. Különböző tevékenységekről le kell, hogy mondjon az ember, amik pedig gazdagabbá tennék az életét. Csak azért, mert nem jut oda vagy vissza, és erre kell megoldást találni. A mobilitási rendszerünk bünteti azokat, akik nem engedhetik meg maguknak az autóvezetést, vagy mondjuk a koruk, vagy pedig a korlátozottságuk miatt, vagy ott, ahol laknak, ott korlátozottan tudják igénybe venni a közösségi közlekedést, és ez különösen érvényes az alacsony népsűrűségű területekre. Hogyha az embernek nincs elég pénze autóhasználatra, vagy megfelelő tömegközlekedéshez nem fér hozzá, akkor ez egy büntető eh, rendszer 16,7%-a az embereknek veszélyeztetett a jövedelmi szegénység szempontjából. És egyetértek, hogy nem ez a legjobb mutató a közlekedési szegénységre. Valaki fel is hívta a szervezetünk figyelmét erre, de mindenképpen egyfajta jelzésértékű szám. És ez egy óriási társadalmi réteg, 16,7 százalék a szegénység, illetve a mi szervezetünk, az a közlekedési szegénység ellen fellépő kezdeményezés, és a társadalmi kirekesztés ellen is fellépünk. 150 szervezettel vettük fel a, a kapcsolatot, amelyek foglalkoznak a szegénységgel, és nem az alaptevékenységük a mobilitás, de azt tapasztaltuk, hogy 90%-a a szegény rétegnek küzdik napi szinten az a közlekedéssel kapcsolatos problémák sokaságával. És a mobilitás hiány társadalmi kirekesztéshez vezet, és fogalmazzunk egyszerűen, a szegények keveset utaznak, kevesebbet, mint én vagy önök aztán a második optimista megállapítás, zöldebben utaznak a szegények, már amikor utaznak. Nem a saját döntésük alapján, hanem szükségszerűségképpen. Nincs más lehetőségük alapvetően. Mik a legnehezebben elérhető úti célok, illetve a toplista hogy néz ki? A munkába nem jutnak el első helyen ezek az emberek aztán a barátokhoz, illetve a családtagokhoz, a szabadidős tevékenységekhez, egészségügyi ellátáshoz, vagy oktatásra, képzésbe nem jutnak el. Tehát így néz ki a toplista a nehezen elérhető helyszínekről. A flamand munkaerőpiac eredményét olvasva szinte leestem a székről, amikor Limburgról kiderült, hogy kevesebb, mint 20%-a érhető el az álláshelyeknek, egy órán belül, akár autóval 20 perc, tömegközlekedéssel több mint egy óra. És csak becsülhetjük az alacsony népsűrűségű területeknek az ellátottságát ennek alapján, hiszen itt egy sűrűn ellátott területről van szó. Ha az embernek nincsen jogosítványa, akkor egyszerűen nem vállalhat el bizonyos munkákat. Az álláskeresés borzasztó eredményeket mutat autó nélkül az álláskeresés 6 hónappal tovább tart, mint hogyha az embernek autója lenne. Aztán a képzettség, végzettség már nem a meghatározó tényező egy munka megszerzésében, hanem egyszerűen eljut-e az ember a munkahelyre. Nem hittem a szememnek, amikor először szembesültem ezzel. Többször utána néztünk ennek, leellenőriztük őket, és egyértelműen ez derül ki az adatokból mik az akadályok, amikkel az emberek szembesülnek a mobilitási rendszer igénybevételekor. Nem meglepő módon, gondolom, a forráshiány, a pénzhiány, aztán nincsen közlekedési eszköz, nincsen autó, rossz az átszállási lehetőség, összeköttetés, aztán fizikai korlátok, mellett kompetencia hiány, nem tudom elolvasni a menetrendet, nem tudom értelmezni a közösségi közlekedési információkat. A kompetenciahiány köz, körébe értendő, hogy Flandriában az ember nem tud biciklizni. Ez még mindig 50 ezer embert érint. Flamandként én egyszerűen felfoghatatlannak tartom ezt. Aztán lelki akadályok. Fér, fél az ember a közlekedéstől, ászlóktól, 12 perc vonat összeköttetés az én városom, és az emberek nem ülnek fel, mert úgy érzik, hogy ott valami rettenetes fenyegeti őket, vagy mondjuk Brüsszelben nem ülnek fel a vonatra. Aztán információány, infrastruktúra hiány és diszkrimináció még ezek mellett. Tehát rasszizmus is van még, ami az embereket kirekeszti a mobilitásból. Mik a kritikus problémák? 150 szociális intézménnyel, az említett szervezetekkel kapcsolatot tartva kiderült, hogy az alacsony képzettségűek, illetve alacsony jövedelműek a legveszélyeztetettebbek, és többnyire a nem szokványos munkaidőben kell, hogy dolgozzanak. Tehát hajnali ötkor kell, hogy induljanak. És Flandriában a normál busz szolgáltatás, és szerintem másodt is hasonló lehet a helyzet, 7-8 óra környékén indul el igazán. Tehát ez óriási probléma. Aztán a megfizethetőség. Belgiumban az ember kap némi utazási költségtérítést, a cseh kollégától is hallottuk ezt, de ugye az embernek erre rá kell kérdeznie, tudnia kell róla. Tehát ezért automatikus térítési jogot kérünk, hogy ne kelljen kérni. Aztán tudni kell biciklizni például, de a tömegközlekedést, a közösségi közlekedést is tudni kell használni. És például az okostelefon, mint jegy vagy bérletvásárlási lehetőség, az egy jó megoldás, hogyha az ember tudja használni, de elég sokaknak nincsen okostelefonjuk, vagy pedig túl drága lenne az adat csomag ahhoz, hogy előfizessenek rá. Aztán egy útvonaltervezés elég nehéz, okostelefon nélkül, és így meg nehezen tudják a legjobb opciót kiválasztani. Tehát alapvetően nagyon súlyos probléma a közlekedés szegénység. A közös mobilitási megoldás rész megoldást jelenthet. Nagyon sokat beszélünk róla, de azért rész megoldás, mert ugye sokba kerül a birtoklás, de hitelkártyára van szükség, és akinek nincsen ilyen, az nem fér hozzá. Aztán digitális szakadék választja el az gyűjtéstől a felhasználókat. Brüsszel példáján tudom ezt bemutatni, a különböző rendszerek között elég nehezen igazodik ki az ember, és a hálózat is e- elég korlátozott. Aztán az SUMP-kről mit lehet mondani? például részt vettünk néhány ilyen projektben, és ahogy látják is itt az ábrán, melyek a fenntartható környezetvédelmi mobilitás tervezésnek a résztvevői, és kiderül abból, hogy az alacsony jövedelműek nem képviseltetik magukat az érdekeltek körében. Tehát akik nem tudnak olvasni, szintén nem szerepelnek itt. Tehát a fenntarthatóság közösségeként ezen kell dolgoznunk. Ez egy feladat számunkra. Mit tudunk elérni? Be kell vonjuk az alacsony jövedelmű csoportokat. Akkor, amikor a különböző szervezetekkel kapcsolatot teremtünk, akkor az elérési hálózatot is igénybe kell vegyük, hogy a szegényeket elérjük Említettem, hogy súlyos gonosz probléma a közlekedés szegénység, különböző megoldásokat kell keresnünk. Több szakpolitikai területet kell összekapcsolni. A város tervezéstől, fejlesztéstől kezdve a közlekedési hálózatok bővítésén át sok feladatunk van tetetéren. Köszönöm szépen. Merci beaucoup pour... Köszönöm szépen, köszönöm ezt a hozzászólást amelyik lefagyasztott minket. Mindig azt mondjuk, hogy itt van 2020, és még mindig túl sokan vannak olyanok, akiket hogy tudjátok, van az a kifejezés, hogy energetik prekaritás, azok az emberek, akik nem jutnak olyan lehetőséghez, hogy fűtsenek és megfelelően éljenek, de úgy látom, hogy itt van a mobilitási akik lemaradtak a mobilitásról, vannak ezek az emberek, akik nem férnek hozzá a mobilitáshoz, az intézmények nem foglalkoznak velük, és a bevezetőjében mondott valami fantasztikus, mégpedig, hogy ezek az emberek szeretnének munkához jutni, rendelkeznek a képességekkel, de nem tudnak megfelelő eh, munkahelyhez jutni, mert nem tudnak, nincs meg a megfelelő mobilitásuk, nem tudnak utazni. Akkor következik a vita. Mindenki készen áll, mindenki készen áll, rendben, tudubem. Danielson úr, parancsoljon. Thank you. Uh, I will use the opportunity. Köszönöm szépen, svédül fogok beszélni, ha van rá lehetőségem. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy köszönöm szépen a szakértőknek a prezentációkat, nagyon érdekes volt, hogy ilyen sokféle szempontból meg lehetett tekinteni ezt. Hogyha szeretnénk a közlekedési szektort kizöldíteni, akkor mindenképpen elérhetővé kell tennünk mindenki számára, különösen az alacsony népsűrűségi területeken. Kérdések. Mi a tapasztalatuk, mik azok a legnagyobb akadályok, amelyek a tömegközlekedés innovatív fejlesztés előtt állnak? A megoldások megtalálása vagy a finanszírozás? Tehát mi az, ami hiányzik? A közfinanszírozás vagy a megoldások? Aztán, mivel itt vannak személyesen, kézzelfogható kérdéseket is föl tudok tenni, illetve megkérdezném, hogy tőlünk mit várnak, mit tud az Európai Unió tenni annak érdekében, hogy ezeket a kihívásokat könnyebben meg lehessen, le lehessen győzni. Aztán te lesz és Mati, Teles és Matthias kollégák is említették az igény szerinti tömegközlekedés megoldását. Tehát, ahogy az ember egyszerűen megrendeli a tömegközlekedést, amikor szüksége van rá. Mi ennek a legnagyobb akadálya? ez, ennek a megold, ezeknek a megoldásoknak a megvalósítása milyen akadályokba ütközik, illetve milyen finanszírozási problémák vannak. Aztán a portugál példára hivatkozva, nem mindenki lakik messze nagy városoktól, de például van olyan ország, ahol egy országhatárt is át kell lépni ahhoz, hogy egy nagyvároshoz jussunk. Az Európai Unió hogy tudja megkönnyíteni ezt a mozgást? Köszönöm szépen, parancsoljon! Merci pour euh, ce débat euh, très intéressant. Köszönöm szépen ezt a nagy... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes eszmecserét. A legtöbb európai ország nem foglalkozott a vidékkel, és hogyha elfelejtjük és nem foglalkozunk a vidékkel, akkor az emberek elmennek a városokban. Romániában, az én származási országom, nálunk a lakosság több mint 40%-a vidéken él, ott fenntartható mezőgazdasággal foglalkoznak, ez a több mint 40 százalék, Nálunk nagyobb, a, a ön 16,6%-ot említett az ön országában, nálunk a, a, a rossz helyzetben, a, a hátrányos helyzetben lévők, azokkal az összes lakosságnak a több mint 40%-áról van szó. Tehát meg akarjuk egyrészt védeni a vidéket, meg tartani a hagyományokat, az emberek, hogy ott tudjanak élni, és ugyanakkor szeretnénk további eh, mobilitást eh, biztosítani nekünk. Régen azokban a kis falvakban eljutott a vasút, most már nem képzeljék el, Franciaország nehezen tudja eljutatni a vasutat minden kisebb városban vagy falvakban, képzeljék el, milyen nehéz lehet ez Romániának, amelyik egy jóval szegényebb ország. pedig ragaszkodunk a vidékhez, fenntartani a vidéket, fejleszteni a vidéket, de ugyanakkor mi fog történni? Azt az utat fogjuk bejárni, mint a fejlett országok? Az az a vidéki lakosság városokba fog költözni tömegesen? Vagy van más megoldás, lesznek olyan országok, amelyek valamilyen más utat fognak bejárni, megmenteni a, a, a, a vidéket. Köszönöm szépen, Árman asszony. Lesz majd erre még lehetőség visszatérni a válaszok keretében. Olivé úr a kollégát szeretném folytatni annyiban, hogy orvosolnunk kell a ritkán lakott területekkel szemben igazságtalanságokat. És itt a vita során többféle megállapítás is elhangzott, de kevés megoldás. Tehát igazából, hogy konkrétan a napi életet mi tenné jobbá, ezt kellene megkeresni. Miközben a problémák azok ott tornyosolnak. És mit tudunk felkínálni, a különböző alternatívák, mint a vasút, mint a közös autóhasználat, illetve a taxibusz és hasonlók. Többé-kevésbé lefednek bizonyos igényeket, de mégiscsak korlátozott ez a kör. Az alapkérdés, ahogy itt el is hangzott, hogy a városiasodást hogyan tudjuk megfékezni, illetve a vidéken élők életét hogyan tudjuk igazságosabbá tenni. Végül is az igazságtalanságra a megfelelő válasz nem feltétlenül mobilitási, hanem területfejlesztési, tehát harmonikusabb fejlesztésre lenne szükség. Hogy az emberek szolgáltatásokhoz, munkához, szórakozási lehetőségekhez, szabadidős tevékenységekhez is hozzá tudjanak férni. Hogy akár napi szinten tudjanak állást keresni, akár ö, naponta járhassanak színházba, és részint technikai kérdés ez, illetve ö, közlekedési, de társadalmi modell kérdése is. Döpárni asszony. Köszönöm szépen, nagyon érdekes eh, példákat hallottunk, és valóban ez egy széles probléma, sok területet átölelő. A mezőgazdasági szakbizottságban és a regi, tehát vidékfejlesztési szakbizottságban is beszéltünk erről, ezt a három témát érintettünk, tehát hogy hogyan fejlődik a vidék, ahol főleg amennyiben alacsony népsűrűségű, hogyan fogjuk lehetővé tenni, akár környezetvédelmi szempontból és szociális szempontból hozzáférni a mobilitáshoz, még mindig ilyen kategóriákban gondolkodunk, hogy mobilitás, stb. Ugyanakkor máshol viszont arra gondolunk, hogy milyen módon tudjuk úgy megváltoztatni, a, hogyan tudjuk megváltoztatni a mezőgazdaságot, hogy kevésbé befolyásolja az éghajlatváltozást. Úgy gondolom, hogy nem így kell gondolkodni, hanem ezt az egészet, ezt az egész gondolatot, az összes gondolatot együtt kell figyelembe venni, integrált módon kell gondolkodni, és úgy gondolom, hogy mindenképpen kreativitást kell beleadni ezen a területen, a mezőgazdaságban, a vidékben, annak érdekében, hogy vonzóvá váljon a vidék az emberek számára. Egy kicsit tehát ezeket a témákat ki kell nyitni. Sajnálatos módon most párhuzamosan zajlik a Regi Szakbizottságban. A Just Transition Fund, ez azt jelenti, hogy hogy legyen az igazságos átmeneti időszak a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben. Tehát ez eléggé összefügg ezzel a mi témánkkal ma. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő digitális hálózat, azok az emberek is használhassák a digitális hálózatot olyanok számára, akik jelenleg nincsenek a digitális világban, és olyan emberek is, akik nagyon sok dolgot analóg módon intéznek el, vagy eljutnak, tehát nagyon fontos lenne, hogy digitalizáljuk a vidéket, mert vannak olyan lehetőségek, amelyek kell megoldhatunk sok jelenleg felmerülő problémát. Nagyon fontos tehát, hogy a, a vidékfejlesztés átmeneti időszakában gondolok a mobilitásra is. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ζήτημα των αραιοκρατών... Köszönöm szépen, elnök asszony. A az a kérdés, hogy az alacsony népsűrűségű területeken a lakosság hogy fér hozzá a közlekedéshez, különösen a hegyi területeken nagyon fontos, legalábbis a mi országunkban különösen a, az egész gazdaság fenntarthatósága és a turizmus szempontjából. Ugye mindenki a zöld átállásról beszél, a fővárosi régiók, nagyvárosi régiók nagyon nagy nyomás alatt lesznek a jövőben is, rendkívül nagy lesz itt a közlekedési káosz, vissza tudjuk állítani az egyensúlyt, és a vidéki területeket is vissza tudjuk népesíteni, hiszen a vidéki területek olyan közjó, amelyet nem szabad, amelyről nem szabad lemondani, de nem tudják saját maguk megoldani ezeket a problémákat, amikkel most küzdenek. Tehát mindenkinek, minden állampolgárnak érdeke, hogy ezt az egyensúlyt visszaállítsuk. És ezt meg is tudjuk tenni, de ehhez pénz szükséges és megfelelő politikai akarat ahhoz, hogy például az európai zöld megállapodás létrejöjjön, és hogy a megfelelő finanszírozást is bele tudjuk tenni ezekbe a régiókba. Vitanov úr, parancsoljon. Thank you, Chair. If you allow me, I'll speak in Bulgarian. Engedelmével elnök asszony, köszönöm a szót, és bolgárul szeretném folytatni. Nos, ennedik alkalommal hallunk arról, hogy a közlekedésnek fontos társadalmi szerepe van, és a közlekedés szervezést egyrészt tanulmányozni kell, de ebben nem szabad pusztán üzletet, vállalkozást látni. Az állampolgárok javát szolgálja a közlekedéssel való ellátottság, és különösen a kisebb települések esetében egy fontos alapjog, amit garantálni kell. Tehát összeköttetéseket kell biztosítani, járatokat rendelkezésre állítani. Árnyék előadóként én foglalkozom a vonatkozó rendelettel, és ezért is tartom fontosnak, hogy védjük a közlekedési hálózatokat, és meg kell tartani a nem profitot termelő összeköttetéseket is. És hogyha a közösségi közlekedést privatizálják, akkor ennek a következménye az, hogy a kisebb településeket megfosztják a nem rentábilis összeköttetéseiktől, járataiktól. Tehát figyelembe kell vennünk az érintettek érdekeit, és úgy kell szervezni a közlekedést, hogy ne csak a profitot biztosítsa, hanem a mobilitást is. A közösségi szolgáltatásokat nem szabad privatizálni. Vitánov úr, köszönöm szépen, és valóban egy fontos kérdésre tapintott rá, ami a privatizációja a közösségi közlekedésnek, és egy teljesen jogos problémát vetett fel különböző európai városokban eh, sok probléma adódott már ebből. Tuzsár asszony, jönni a szó. Thank you for the presentation. Köszönöm a prezentációkat. Valóban nagyon fontos témáról van szó, különösen a mi politikai családunk számára, de mindannyiunknak úgy kellene gondolkodnia, hogyha hatékony változást akarunk a politikában, akkor egyetlen egy régió, a lakás, lakosság egyetlen egy rétege sem maradhat le erről. Máltából jövök, és onnan is a kisebbik szigetről és bár eléggé jók az összeköttetések a különböző területek között, még mindig elszigeteltség áll fenn, és ezek, az ezekkel kapcsolatos problémák. Ugye nagyon sok olyan ember van, aki a fő szigetre ingázik, mikor dolgozni megy, bár ez ezt én nem tartom túlságosan nagy problémának, de úgy gondolom, hogy hiába vannak nagyon jó összeköttetések, nagyon sokan úgy érzik, hogy szívesebben dolgoznak a nagy szigeten, ahelyett, hogy helyi munkahelyeket használnának ki, és a kötelezettsége miatt még nagyobb arra nézve, hogy el, hogy el kell látni ezeket az alacsonyabb népsűrűségű területeket is közlekedési lehetőségekkel, hiszen egyébként nem valósul meg a szabad mozgás joga, amely az Európai Unió egyik alapvető értékei közé tartozik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezeket a ezt, ezt a szellemiséget ne ö, engedjük el. És hát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a magán forrásokból ezekre a célokra nem marad pénz, sem igény vagy kívánság, és ezért az állam feladata az, hogy ezeket az embereket segítse abban, hogy vagy külföldre, vagy máshova, bárhova el tudjon jutni, és hogy a jobb munka lehetőségeket, illetve kulturális és szociális lehetőségeket ugyanúgy el tudják érni. És ehhez valóban nagyon jó összekötetések szükségesek, mert akkor ezek aztán majd az adott alacsony népsűrűségű területeken a befektetések mértékét is növelni fogják. És így ezeket a régiókat is tudjuk majd terület nagyságtól Köszönöm. Köszönöm szépen. Rendben. És én is fölteszek egy apró kérdést. Különböző vonatkozásokat mutatnak be a vidékről, erről a világról, a külön világról, amit így nevezünk, és valóban politikai döntéseket hoztak meg ebben a világban. A, a a kormányzás, az önkormányzás egy olyan választás, amelyik meghatározó ebben a tekintetben. Amikor valaki úgy dönt, hogy befektet ebbe a világba, ennek a fejlesztésbe, például a TGV-be való befektetés az gyors, az egy modern dolog, ugyanakkor tönkretesz ki vidékeket, a, amelyek holnapán nem fognak létezni olyan megoldásokat kell találni, amelyek megkímélnek, eh, megkímélnek a vidéket. Eh, egész Európában, szerte Európában léteznek megfelelő, megfelelő megoldások. Itt a különböző országban, a diákban előjöttek különböző változatok ugyanannak a problémának a, a megoldására, Franciaországban, Dunkerkben például az ingyenes eh, tömegközlekedés kísérlete zajlik, 200 ezer lakosa van ennek a városban, és ők megértették, hogy nagyon fontos a tömegközlekedés, az mindenkinek a közös, eh, egy közös dolgo, dolga, és nagyon fontos. Mi a véleményük erről? Mi a közlekedési szakbizottság vagyunk. Mi nem vagyunk a vidékfejlesztési vagy a mezőgazdasági szakbizottság, tehát meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek megerősítik a mobilitást a vidéken, az idősebbek az idősebbek mobilitása nem ugyanolyan, mint azok számára, akik már itt érnek a mobiltelefonok világába és az appok világában. Az internetes hozzáférés természetesen elhangzott. A vannak olyan vidékek, ahol jól megy minden, gazdasági szempontból is, de vannak olyan vidéki területek, ahol nem így van. Tehát hogyan tudjuk egy gazdasági életet serkenteni a vidéken, és szerintem ez lesz a jövő nagy kihívásai. Néhány pontra rávilágítottam. Te lesz, asszony, kérem, válaszoljon a, az elhangzott kérdésekre, és 5 percet kap a válaszadása Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm. Nagyon sok kérdés és körülmény merült föl. Ezek közül néhány konkrétan port portugál esetben felmerül, Donaldson képviselő úr jó voltából például. Úgy gondolom, hogy van egy dolog, ami nagyon világos mindannyiunk számára. A közlekedés erre úgy kell tekinteni, mint egy erős társadalmi vonatkozású jelenségre. A közlekedés egy elide, elidegeníthetetlen jog, mert hogyha az ember nem tud közlekedni, akkor akkor nem fér hozzá nagyon sok a társadalom által biztosított szolgáltatása, egészségre, oktatás, stb. A portugál példából kiindulva, és ebből, erről beszélek, mert ezt ismerem, és ezen belül is a, az alacsony népsűrűségű területekről beszélek, ez egy óriási terület nálunk, és a mobilitás számukra nem elérhető. Nos, lehetőség vannak, közlekedése óriási nagy autóbuszokkal, meg minden, de ez nem oldja meg a problémát. Ez nem oldja meg a problémát, vannak olyan vonalak, autóbuszvonalak, amelyek nem eh, gazdaságosak, mert a vége minden gazdasági eh, problémra lyukad ki. Nálunk eh, az országnak, az államnak mm, szembesülnie kell ezzel a kérdéssel. Az állam megpróbálta bevonni a magánszektor, de a magánszektor nem ment bele, nem tudott ebbe részt venni, mert nem találta meg a profitot benne a mobilitási modellek megváltoznak a lakosság a terület szerint. Ugyanakkor a magánszektornak, bocsánat, az állami szektornak itt egy alapvető feladatot kell ellátnia, és ott, ahol a magánszektor nem tud részt vállalni, ott az államnak kell ezt elvégeznie. Nálunk például Portugáliában sok programot indítottunk el, ugyanakkor Európának nem csak a pénzt kell adni, hanem valamit követelnie kell tőle. Például Portugáliában nagyon sok pénzt adtak bicikliutak építésére, fel is építették őket, de senki nem biciklizik rajta, mert idősek laknak ott, hegyvidékekről van szó, és nem bírják az idősek ezeket a, a kihasználni. A fiatalok körében nagyon elterjedt a a biciklikultúra, és jelenleg szabadidős sportként nagyon fontos ö, Portugáliában, de az idősek, akikre szánták ezeket a létesítményeket, nem tudják használni a bicikliutakat Máshol viszont az a probléma, hogy nincsen pénz arra, hogy vásároljanak autóbuszokat, sem nagyokat, sem kisebbeket, mert nem kaptak megfelelő finanszírozást. Európának erre oda kell figyelni, nagyon sok pénz jutott a technológiáknak, az innovációra, különböző applikációk jöttek elő, és mindenféle, mint ahogy a belga kolléga is említette, és nem vettek figyelembe azt, hogy vannak olyanok, akik nem tudják használni a smartphone-t, mert vagy nem, már idősek, vagy nem, nem férnek hozzá az internethez. Tehát eh, meg kell nézni, hogy melyik azok a vonalak, amelyek gazdaságosan üzemeltethetőek, és melyik azok, amelyek nem. Milyen területeket kell összekapcsolni egymással. Tehát nagyon jó felépíteni egy utat, nagyon jó, hogy oda teszünk egy autóbuszt, de tegyük föl, nem lehet hozzáférni, nem lehet eljutni a busz megállóhoz, mert, mert, mert nem foglalkoztunk ezzel. Ezek a területek, amelyekről beszélünk, például távol eső területek. Van, ahol például a falu és a megálló között olyan utak vannak, amelyek idős számára nem, beje, nem bejárható, nem járható, mert, mert, mert gödrök vannak, és félnek, hogy elterik a lábukat, vagy illetve messze vannak, nincs és aszfaltozott út a, a falu és a busz megálló között. Nagyon fontos lenne tehát ezeket átgondoltan elvégezni ezeket a befektetéseket befektetéseket, mindezeket figyelembe kell venni a kaputól, a a házkapujától egészen a postáig például, vagy gondoljuk át, nem csak a boost kell oda tenni, hanem mindazokat az dolgokat is biztosítani kell, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki oda jusson. Tegyük föl, hogyha a busz megállónál nincsen egy tető vagy bármi, a akkor nem, fog, tud nem fogja tudni használni, mert kényelmetlen az idős számára, és inkább megkér valakit, hogy vigyel kocsival. Nálunk süt a nap, tehát a naptól kell megvédeni az embereket, akik várnak a megállóban. Hogyha ez nincs, akkor, akkor egyszerűen nem lesz kényelmes használni, és hiába lehet eljutni az A ponttól B pontig, de ha nem kényelmes, akkor nem fogják az emberek szívesen használni ezeket. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben sikerülni fogom mobilitást biztosítani, és biztos vagyok abban is, hogy a, városi környezetben sokkal jobb lesz és több lesz a szolgáltatás, de úgy gondolom, hogy azért dolgozni kell annak érdekében, hogy azoknak az embereknek, akik vidéken élnek, ők is egy méltó körülmények között tudjanak eh, dolgozni, tudjanak élni. Portugália egy olyan ország, amely turisztikus eh, és nagy az idegenforgalom, nem csak Algarve-ban, eh, amelyik mindig is turisztikai célpont, volt, de most már az északi ország rész és a belső ország részek is egyre inkább előtérbe kerülnek a turisták számára, ott megmaradtak azok a régi értékek, az a régi életmód, és nagyon sokan oda kívánkoznak, oda szeretnének elmenni. Például ebben az esetben a mobilitás nem csak, hogy jobb megfelelő belérhetőséget ér az ott lakók számára, hanem azok számára is, akik ezt a világot meg szeretnék ismerni zöldebb közlekedés, zöldebb kocsik, olyan orarendekkel, amelyek megfelelnek az elvárásoknak. Az külön, ezek az alacsony népsűrűségű területek így jobban ö, tudnának biztosítani minden ö, lehetőséget azok számára, akik ott élnek. Ö, hogy, a, hogy eh, kinyílik az olló a fejlett területek és a fejletlenebb területek között. Úgy gondolom, hogy az a terület, amelyikben nincs megfelelő mobilitás, az lemaradásra van ítélve, olyan terület lesz, ahol idősek élnek, asszonyok élnek, hátrányos helyzetű emberek élnek rajtuk, eh, velük, és az ő segítségükre kell dolgoznunk. A megoldás megvan de mielőtt elkezdjük a pénzt költeni, jól oda kell figyelni, hogy mire költjük és hogyan költjük. Itt Európa nagyon sokat segíthet. Köszönöm szépen. Teles asszony, Landin úr következik 5 percre. Köszönöm. Akkor most svédül fogok beszélni. Először is szeretném megerősíteni azt, amit előttem mondtak. Természetesen szeretnénk, hogyha teljes egészében kezelnénk, egészként kezelnénk a mobilitási rendszer. Természetesen a részeit, azokat részenként is meg kell tekinteni, akár bicikliről, akár a sétálásról, akár a tömegközlekedési eszközökről van szó. Azt kell biztosítanunk, hogy az egész egészséges legyen. és az egyik kérdés érintette azt, hogy a Svédországban, Verlandban és az Európai Unió nagyvárosai körül is azt látjuk, hogy koncentrálódik a lakossága nagyvárosok körül, hiszen ott vannak a jobb munka lehetőségek, szórakozási lehetőségek is, és nagyon nehéz ezt visszafordítani, ezt az áramlást. Az fontos, hogy digitálisan vagy más módon legyen hozzáférés minde, mindezekhez a jó ajánlatokhoz vagy lehetőségekhez, anélkül, hogy fizikailag oda kellene utazni mindenkinek. Tehát a digitális lehetőségek kihasználása nagyon fontos lehet ezen a területen. Sokan kérdezték, azt, hogy milyenféle támogatást tud az Európai Unió adni ahhoz, hogy ezeket a megoldásokat végre is hajtsák, keresztül is tudják vinni. Az első, ami eszembe jut, az az, hogy a kísérleti projekteket kellene támogatni, hiszen ezekkel tudjuk a mobilitás új módjait kikísérletezni. Vermlandban és az Európai Unió más részeiben is arra van szükség, hogy szabadon kísérletezhessünk, letesztelhessük a különböző lehetőségeket, amelyeknél még nem vagyunk benne biztosak, hogy ezek működnek-e, majd nem. Sajnos az erre elérhető finanszírozás eléggé korlátozott. És hát igen, a rugalmasság elérése, ennek a kulcsa az, hogy legyen bizalom, hogy a polgárok bízzanak abban, hogy működik a tömegközlekedés, és értsék azt is, hogy hogyan működik. működik. Tehát az ezzel kapcsolatos oktatás és ismeretterjesztés is fontos. Jó, nagyon sok embernek működik az, hogy alkalmazáson keresztül veszi meg a jegyet, vagy így a, használja a tömegközlekedést, de azok a rétegek, akik ehhez nem értenek, segíteni kell őket abban, hogy ők is képesek legyenek erre. Elnök asszony megkérte, megkérdezte, hogy a teljesen ingyenes tömegközlekedésről mi a véleményünk. Szerintem ez elsősorban politikai kérdés, de vannak gyakorlati oldalai is. Az egyik legnagyobb kihívás, ami nálunk van, az az, hogy akkor hogy kell finanszírozni. Sőt, már a jelenlegi tömegközlekedés finanszírozása is probléma. Például Vermland eléggé kis régió, és körülbelül 20 millió eurós bevétellel, illetve költséggel számolunk, amit finanszírozni kell. Tehát nagyon világos politikai prioritásként kell kezelnünk, hogyha azt akarjuk, hogy ez ingyenessé váljon. Aztán egy ilyen intézkedés akkor is az, azokat az embereket is oda vonzaná, akik egyébként gyalogolnának vagy bicikliznének, tehát akkor ö, mindjárt kevesebb a hely, és kevésbé vonzá a tömegközlekedés az utazókat. Úgyhogy erre is gondolnunk kell. Jó tömegközlekedést kell biztosítanunk, amely jó alternatívát ad a többihez képest, és tényleg teljesíti azt, amit ígér. Köszönöm szépen, Landin úr. Sterba úrnak adom meg újabb 5 percre a szót. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si zachytil pár eh, otázek eh, okruhu problémů, eh, co se týče inovací. Köszönöm szépen. Igen, van egy sor probléma, amely az innovációval, illetve egy sor probléma, ami a finanszírozással foglalkozik. Én úgy gondolom, hogy a közép-csehországi közlekedésnél az innovációkat és annak, azoknak a finanszírozását elég jól megoldják, például a jegyrendszer nagyon jól működik, hiszen integrálni lehet a jegyekért a fizetést, és digitalizált van ez az egész folyamat, viszont a, az új üzem anyagok ö, használata megnehezeti, megnehezíti a feladatot, hiszen ezek drágábbak, és természetesen eh, ezeket is bele kell gondolni a költségvetésbe. Nagyon nehéz néha a megfelelő finanszírozási eh, lehetőségeket megtalálni annak érdekében, hogy a tömegközlekedés karbantartását és állandó javítását is elvégezzük, hogy állandóan vonzó maradjon a tömegközlekedés. És nyilván a a tömegközlekedés új üzemanyagai, valamint a vonatközlekedés is ide tartozik. A, aztán a villamos jellegű közlekedés, ugye ott nagyon egyszerű az elektromos áramforrások használata, és így a trollibuszoké is hasonlóan, és itt az a feladat, hogy a villamos vonal működtetője, illetve az állami vagy az önkormányzati hatóságok meg tudjanak állapodni. És itt ugye az a lényeges, hogy legyen egy egységes, összefüggő koncepció, amelyre lép, építeni lehet a tervezést. ma 13 van plusz a főváros, és minden régióban külön közlekedési terv van, és a prágai jegyrendszer nem kompatibilis a többi régiójéval, tehát az üzemeltetők is külön-külön rendszereket használnak, és hogyha az ember mondjuk át akar utazni az összes régión, akkor akár tíz különböző jegyet is meg kell vennie annak érdekében, hogy mindenhol utazni tudjon, és ez demotiválja a közlekedőket. Minden átszállásnál új jegyre, új foglalásra van szükség, új közlekedési módozat használatára, és ezért nagyon fontos, hogy összefüggjenek és integrálódhassanak a határokon átnyúló, legalábbis a területi vagy kerületi határokon átnyúló közlekedési rendszerek is. Ugye nagyon fontos az is, hogy azokat a vonatokat, amelyek egyik régióban másikból átmennek, hogy ezeknél a jegyvásárlás, illetve a finanszírozás hogy menjen, úgyhogy ezek is fontos kérdések. Az egyik az az, hogy mit irányít az állam, mert ezek összehangolhatók, de még sem a tarifák, sem a vonalak nem nincsenek összehangolva, és ez nehezíti az utazók ok, dolgán. És ugye azt már mondtam, hogy Prága környékén koncentrálódik a lakosság 30%-a, bár az infrastruktúra ennek egyáltalán nem felel meg, és ezért a munkába utazás is nagyon nehéz, az autók állandóan hosszú sorokban állnak, de nem csak reggel, hanem az egész nap folyamán, tehát gyakorlatilag nehetetlen a normális tempóban átutazni a városon és hát ez az új tagállamokra egyébként a keleti új tagállamokra eléggé jellemző a a több módozatú folyosókat persze az EU finanszírozta ezekben az országokban, de azok a régiók, amelyek egy picit ezektől a folyosóktól távolabb esnek, az ott élő lakosok sajnos már a busz, illetve más közlekedéstől függenek, vagy a saját autóiktól, mert ott már a tömegközlekedés nem megfelelő. Tehát az átálláshoz az is szükséges, hogy az, a régi rendszerekről sikerüljön átállni az újakra. Az egész transzeurópai hálózat, közlekedési hálózat tehát jó lenne, hogyha a regionális infrastruktúrákra is egy kicsit odafigyelne, és hogyha prioritás lenne egy olyan hálózat kialakítása, amely vasút szintén, szinten például ide is kiterjed. Ugye jelenleg nagyon hierarchizált a közlekedési struktúra, mert nincs összekötve az állam által irányított fővonal a sok kis régiós vonallal. Azt látjuk, hogy a nagysebességű vonatok is nagyon jól működnek, például a nyugat-európai részem. Szeretnénk, hogyha nem csak a nagyvárosokat kötnék össze, ezeket a, ez, ezek a nagy sebességű vonalak, hanem a távolabbi fekvő távol fekvő régiókat is. De ennek persze az is a feltétele, hogy az embereknek költözzenek el ezekből a távolabbi régiókból, mint ahogy nálunk például állandóan Prágába áramlanak. Köszönöm szépen. Jens úrnak adom meg a szót 5 percre. Uh, Köszönöm szépen ismét. Hát csoda megoldás valószínűleg nincs, ahogy említettem is. Előttünk áll a probléma, különböző kérdéseket vet fel, szakpolitikai területeken kell előre haladnunk a megoldása felé. És egy tudományos próba alatt álló koncepció a közlekedés orientált fejlesztés. És ennek legalábbis az a kiinduló pontja, hogy egy működőképes megoldást keresünk, illetve egyfajta automatizált, decentralizált megközelítést alkalmazunk. Tehát akkor, amikor házakat, lakásokat építünk, amikor infrastruktúrát építünk, akkor támaszkodunk a meglévő közlekedési lehetőségekre, illetve automatikusan megépítjük a közlekedést. Kritikus tömeget kell, hogy elérjünk ezzel, minden kis faluban is meg kellene valósítani. Aztán az is az előnye ennek a megoldásnak, hogy az ingatlanárak mindenhol feljebb mennek ott, ahol ez megvalósul. Például nálunk is alacsonyak a jövedelmek, és ez sokat segítene. Aztán kerékpárorientált fejlesztés. Ez már létezik. Próbáljunk a nagy kerékpár útvonalakra bicikliútakra támaszkodva építeni új házakat, lakásokat, és ez is segíthet a kis faluk, illetve a ritkán lakott területek helyzetén. Az egyszerű koncepciókat én szeretem, az ingyenes közlekedési közlekedés, az akár működhet is, viszont túlfogyasztáshoz szokott vezetni, és szerintem erre nincsen szükség. Tehát jól ki van ugyan gondolva, de legfeljebb átmeneti intézkedésként válhat be, úgy gondolom, a rászorulók számára. Aztán Danielson képviselőnek azt válaszolnám, hogy megoldások vagy finanszírozás az-e, amire szükség van. Azt gondolom, hogy elég sok rugalmas és fejlett megoldás van, a piac nagyon gyorsan fejlődik. Nézzük meg Brüsszelt. E-steps, e-bicikli, mindenféle e-jármű elérhető, tehát két év alatt egészen átalakult a helyzet. Megvannak a megoldások tehát. Viszont az EU-nak a szabályozásban van nagy szerepe hogy a megfizethetőséget és az elérhetőséget hogyan tudjuk biztosítani. Mert ezek a formálódó új megoldások, hogy úgy mondjam, sokszor meg súlyosbítják is azt a gonosz problémát, amit említettem. Például az elsztepeket és az elrobogókat, Kik azok, akik igénybe veszik. Nagyon kemény a verseny, hát ugye a kisjövedelműek számára ez nehézséget okoz, és szakpolitikai szabályozással tudunk ezen segíteni. Aztán az elektromos kerékpárok esetében például a 25 kilométeres hatótávolság az annak, aki nincsen jó fizikai állapotban, nem igazán fit, az nehezen tudja ezt kihasználni. Tanítani kell most már a biciklizést is, és az e, elektromos kerékpárok sokszor megoldást hozhatnak az érintetteknek. Aztán körforgásos projektek bankkal partnerséget hoztunk létre. Kerékpár leasingelést indítottunk, és ezek a leasingelt biciklik néhány év múlva nagyon alacsony költséggel megvásárolhatók, és visszakerülnek hozzánk. Szerintem az EU-ban ez bárhol beválhat. Aztán a finanszírozás különböző kísérleti projekteknek a forrás biztosítása, az induló projekteknek a támogatása. Ez nehéz dolog, mégiscsak példát kell mutatni, mutassunk működőképes példákat, illetve hogy hol van lehetőség finanszírozásra, és ebből aztán egy kiforrott megoldás lehet. Aztán a fenntartható városi közlekedés tervezés, az SUMP szintén nagyon komoly lehetőségeket jelent, de résztvevőket kell biztosítani. Alapvetően részt kell ebben venni. És nem kapott kellő odafigyelést a kisjövedelmek részéről, illetve a nem könnyen elérhető érintettek körében, akik egyébként a városi tervezésben is nehezen vehetők emiatt figyelembe. Köszönöm. Merci pour des Köszönöm szépen az összes hozzászólónak szeretném hozzátenni, hogy amikor ingyenes közlekedésről beszélünk, az nem ingyenes, a használata ingyenes. Valaki fizet, az nem szabad elfelejteni. Általában a lakosság fizet ezzel a saját adójú, adókon keresztül. Semmi nem nincs ingyen, a használata az, ami ingyen van. Úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy tapsot, köszönöm szépen a szakértelmüket, köszönöm szépen a bevált gyakorlatok bemutatását. Van egy óriási kihívás előttünk, azt megtudtunk, de hogyha mozgunk, hogyha haladunk, hogyha nem is közvetlen módon, de meg el tudjuk érni azt, hogy jobb legyen a mobilitás a vidékeken, minden egyes szereplő meg tudja tenni a saját lépését, nincs egy varázs recept, hanem sok recept van, amelyet a különböző helyzetekben lehet alkalmazni. Köszönöm szépen az előadásukat, kérek egy tapsot az előadóknak. Sajnos egy másik témához térünk, Természetesen ezeket a diánkat, amiket látunk, akiket értékli, az megkaphatja. Kedves kollégák, lezárom az ülést. 5 órakor találkozunk a koordinátorok ülésen. Szalszon, ön egyetért ezzel? Nagyon lelkes, úgy látom. Rendben van. Akkor lezárom az ülést, és 17 órakor találkozunk itt a koordinátorokkal. Köszönöm.